switching off. E, proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę o zajęcie miejsc na sali. Rozpoczynamy posiedzenie. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, megnyitom az ülést, kérem foglaljanak helyet. Folytatjuk ezennel az ülésünket március 25-én függesztettük fel az előző ülésünket, amelyet ezennel folytatunk. Az elnöki közlemények napirendi pontra térnék rá. Tíz nappal ezelőtt Moszkvában ismét lecsaptak a terroristák, és embereket öltek meg. Együtt érzünk az áldozatok családjaival, és reméljük, hogy a terrortámadás szervezői, elkövetői mielőbb bíróság elé állhatnak az Európai Unió mindig elítélt, és ezúttal is határozottan elítéli az ilyen erőszak cselekményeket. Ma emlékezünk meg továbbá a Katini mészárlás 70. évfordulójáról, amelyet Stálin rendelt el. A lengyel tisztek, a lengyel értelmiség ellen. az Európai Parlament előző ciklusa során a képviselőknek lehetőségük volt megnézni a Katinről készült dokumentumfilmet. Pénteken először az orosz televízióban is leadták. Ma Katinben április 7-én első ízben a lengyel és az orosz föderáció miniszterelnöke együtt emlékezik meg a katini áldozatokról. Ez fontos előrelépés a lengyel-orosz megbékélés útján, és általánosságban a keleti régió megbékélési folyamatában is. Annak a jele, hogy közeledik a nyugati, illetve a keleti része a kontinensünknek, és ez egy olyan folyamat, ami mindannyiunk számára fontos. Szeretném továbbá tájékoztatni önöket arról is, hogy a mai plenáris ülés során Sefcsevics alelnök úr helyettesíti Barózó bizottsági elnök urat. Barózó úr kimentette magát, családi okok miatt nem tudott eljönni a március 25-i ülésünk jegyzőkönyve és az ott elfogadott állásfoglalások szövege rendelkezésükre áll. Ennek alapján kérdezem, hogy van-e észrevételük a jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor úgy veszem, hogy elfogadtuk a jegyzőkönyvet. Speroni úr, öné a szó.